Okay, no problem processor. So now we will start with our next item. Akkor elkezdjük a következő napi rendi pontot, ez a bizottsághoz intézett kérdések órája. Itt van velünk eh, Spidla úr. Az első kérdést Kratza Cagarapul asszony tette fel, és ennek a témája a felelős beosztásban dolgozó nők aránya a munkaerőpiacon. Mind a ketten itt vannak, úgyhogy először a biztos úrja szó. Počet žen, které se podílejí na rozhodování, se sice během posledních... Köszönöm szépen a szót. Hány nő van felelős beosztásban. Az ő számuk az elmúlt időkben, az elmúlt években növekedett, de a politikában és az üzletben betöltött szerepük, hatás, hatékonyságuk, erejük még mindig alul marad a férfiakének. A férfiak és a nők szerepek között továbbra is nagy a szakadék, és a munka és családi élet összeegyeztetése akadályt jelent a nők számára abban, hogy hozzáférjenek a felelős beosztásokhoz. Az elmúlt tíz évben előrelépés volt tapasztalható a legtöbb Európai Uniós tagállamban. A változás sebessége lassú, a döntéshozatali szerepeket betöltő nők száma továbbra is alacsony. Különösen alacsony az üzleti ágazatban. A magán ágazatokban, az üzleti világban az igazgató tanácsokban, tíz emberből kilenc továbbra is férfi. Csak az Európai Unió legnagyobb vállalkozásai közül csak három vezetője nő. Az Európai Bizottság természetesen ezt szeretné megváltoztatni. Összehasonlító adatok kidolgozását irányoztuk elő annak érdekében, hogy adatokat tudjunk gyűjteni, és ezután tapasztalt cserére kerülhessen sor. Az európai hálózatok, illetve a júniusban, 2008 júniusában felállított másik hálózat, ami kifejezetten ezzel a témával foglalkozik, megpróbálja támogatni a mentorálást, a nők közötti hálózatok kiépítését, megpróbálja tudatosítani az állampolgárokban azt, hogy milyen szerepet töltenek be azok a példamutató nők, akiket szerepmodellként is tekinthetünk. Ezen túlmenően az Európai Bizottság elmondhatom, hogy boldogan jelenti, hogy számos tagállamban sikerült a, az üzleti ágazatban nagyon jól tudatosítani ezeket a fontos területeket. Nagyon sok nőnek sikerült azóta ezt az üvegplafont áttörnie, és elismert pozíciókba kerülnie. Egy olyan rendszert is szeretnénk fölállítani, ami elismeri azon vállalatok munkáját, akik előmozdítják a nők és férfiak egyenlőségét. Érdeklődéssel vizsgáljuk például a norvég modellt. Természetesen a tagállamokon múlik, hogy mely rendszert tekintik a legmegfelelőbbnek. A negyedik cikk első bekezdésében az ö, szerződésben lehetővé válik az európai tagállamok számára, hogy bizonyos intézkedéseket hozzanak. Az Európai Bíróság joggyakorlata azonban bizonyos korlátozást jelent, hiszen egyenként esetről esetre kell végigvizsgálni a nők és férfiak egyenjogúságát sértő intézkedéseket. Részletes hatásvizsgálatra van szükség, illetve annak elemzésére, a 2006-2010-es intézkedések részletes elemzésére. A nők részvételének növelése a felelős beosztásokban az Európai Bizottság egyik prioritása kell, hogy legyen. Az elkövetkezendő években ezért egy új stratégia, a 2010-en túlmutató növekedési és fejlődési stratégia részét fogja képezni a nők és férfiak egyenlősége ebben a stratégiában. Hangsúlyoznám, hogy nem csak a politikai, demokratikus vagy etikai kérdésről van szó, a nők és férfiak egyenlősége alapvető gazdasági kérdés. Hogyha a társadalom nem tudja kiaknázni az emberek, az állampolgáraiban rejlő lehetőségeket, függetlenül attól, hogy azok férfik vagy, férfiak vagy nők, akkor a saját jövőjét aknázza alá. Hölgyeim és uraim, ezért kell kijelentenem azt, hogy támogatjuk azt, hogy a nőket egyre gyakrabban lássuk vezető pozícióban, hiszen a Európa versenyképessége szempontjából ez nagyon lényeges kérni kiegészítő Köszönöm szépen, biztos úr, hogy elkötelezte magát a felelős pozícióban dolgozó nők ügye mellett. De a következőt kérdezném. A Lisszaboni célok értelmében, illetve az úti terv felülvizsgálata értelmében lesznek-e konkrét érté- ö, intézkedések a bizottság részéről, hogy hogyan vonja be mondjuk a norvég modell alapján a nőket felelős pozícióba, valahogy felélesztik -e ezt az irányvonalat. Ön mondta, hogyan elkötelezik magukat, de hogyan? Hogyan foglalnak álláspontot? Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó bizottság, és nagyon jó irányba halad ebben a munkában. Köszönöm. Elnök. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm. A kiegészítő kérdést. Úgy gondolom, hogy világosan fogalmaztam, de talán megpróbálom még világosabban elmondani a mondandómat. A lehetőségek minősége már most elengedhetetlen fontossággal bír az Európai Unió számára. Az egyenlőség, a lehetőségek egyenlősége a jövőbeni stratégiákban is hangsúlyt kell, hogy kapjon. Éppen ezért minden dokumentumban, minden anyagban olyan intézkedésekre teszünk majd javaslatot, amelyek a jövőbeni sikert segítik elő. Természetesen mindig köt minket a szerződés, de az ebben meglévő lehetőségeket teljes mértékben kihasználjuk. kihasználjuk. Elnök, köszönöm, Leichtfried úr. Vielen Dank, Herr Nagyon köszönöm. Elnök úr, biztos úr, nagyon szépen hangzott mindaz, amit elmondott, de oda kell figyelnünk arra, hogyha valaki politikusként tevékenykedik, hogy mit csinál a szavaival. A kérdésem az lenne, hogy az elmúlt öt évben érdekes módon mindig csak hímnemű bizottsági vezetőtisztségviselőkkel működhettem együtt. A bizottság összetételesen nemek szerinti megoszlásban nem egyenlő, és úgy néz ki, hogy a jövőben sem így lesz ez. Jó lenne, ha ez ügyben tennének valamit, illetve mit ez a bizottság tenni. Biztos úr? Köszönöm. Hangsúlyozni kell mindenképpen azt, hogy ez a bizottság már így is megdöntötte az eddigi rekordokat a nőnemű biztosok számát illetően. El kell, hogy mondjam, hogy kolléga nőim nagyon fontos portfóliókért felelősek. Daya Gibroszkájt, Nelly Kröz és a más biztos asszonyok nagyon is fontos portfóliókért felelősek. A bizottság ilyen értelemben példásható példát jelent. A tagállam határozza meg azonban a biztos jelöltet, és hogyha a tagállam nem küld nőt erre a pozícióra, akkor nehéz betartani ezt az egyensúlyt, vagy megtartani ezt az egyensúlyt. Az európai közszolgálat, közigazgatás területén a bizottság rendelkezik különböző tervekkel a helyzet kezelésére, hiszen tudjuk, hogy nincs meg az egyensúly a férfiak és a nők között. Azonban nagyon örülök annak, hogy Sim Kalasz kollégám törekvéseinek köszönhetően, hogyha összehasonlítjuk a kezdetben meglévő számadatokat a mostani számadatokkal, akkor egyértelmű, hogy sikerült előrelépnünk. Sikerült előrelépnünk, de az út végétől még messze vagyunk, a kielégítő helyzettől még messze vagyunk. Köszönöm. Elnök. Következő kérdés, tessék. Ez, ezzel a kérdéssel kapcsolatban tegyek megjegyzéseket? Igen, figyeltem ezt a párbeszédet, minden évben megismételjük, és mindig nyilvánvaló, hogy a politikának kell változnia, hogyha több embert és több nőt akarunk bevonni a bizottság, tanács és a parlament munkájába. Úgy tűnik, hogy nem akarjuk ezt megtenni. Ahogy mi működünk, mint parlament, ez nem megfelelő azoknak a dolgozóknak, akik szülőként is funkcionálnak. Én ezt a karriert választottam, de van, aki az otthoni munkát választja otthon a gyerekeivel, úgyhogy mi a gyakorlat és mi az elmélet. Köszönöm. Van komisarz? Biztos úr. ve svém úvodu jsem upozornil na to, že existuje celá... Tehát a bevezetőmben mondtam, hogy nagyon sokféle helyzetet találkozunk, pozitív és negatív helyzettel is. Minden egyén maga dönt. De egyértelmű az, hogy bizonyos politikák, intézmények és lehetőségek nagyobb szabadságot biztosítanak a munkavállalók számára. Így aztán nyilvánvaló, hogy, hogy meg kell dupláznunk az erőfeszítéseinket az esélyegyenlőség érdekében. Minden közvetett és közvetlen diszkriminációval le kell számolnunk. Jelenleg úgy tűnik, hogy nem minden nő előtt állnak azok a lehetőségek, amik a férfiak előtt, amikor döntéshozatali helyzetbe kerülnek. Különösen a gazdasági és politikai döntéshozatali folyamatokban való részvételt illetően. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Akkor Értezett egy kérdés Jackie Emma asszonytól, de attól tartok, hogy ezt el kell halasztanunk, mert a kérdés feltevő nincs itt a teremben. Ugyanez vonatkozik Cecilia Wikström kérdésére, ő sincs itt. Úgyhogy köszönetet szeretnénk mondani Spidla biztos úrnak, hogy időt szakított ránk, és válaszolt a kérdéseinkre, és Orbán biztos urat már látom is. Úgyhogy szeretném megkérni Orbán biztos urat, hogy foglaljon helyet. Köszönöm szépen. Tehát akkor a következő kérdés. Poszelt úr kérdése, és őt látom is a teremben a tárgy pedig nyelvápolás a határmenti régióban, Kérném Orbán biztos urat, hogy válaszoljon a kérdésre. Zönt. Elnök úr, hölgyeim és uraim, anyanyelvemet fogom használni, hiszen a többnyelvűségért illetékes biztos vagyok. A 149-es cikk értelmében, az EU szerződés 140 cikke, 149-es cikke értelmében az oktatás, illetve az oktatási rendszerek a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Ahogyan az említett cikkben az szerepel, az Európai Unió hozzájárul a minőségi oktatás létrejöttéhez azáltal, hogy a tagállamok közti együttműködést ösztönzi, és amennyiben ez szükséges, támogatja a tagállamok fellépését ezen a területen. Másfelől a bizottság úgy véli, hogy az iskolában oktatott nyelvek kiválasztása során figyelembe kellene venni a földrajzi helyzetet, valamint a nemzeti kisebbségek létét. Erre rámutattunk a szeptemberi, a 2008 szeptemberi közleményben is, amelynek címe Többnyelvűség és európai határok egy közös kötelezettségvállalás. Ebben a közleményben megemlítjük azt a tényt, hogy még mindig további erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy növeljük az iskolákban oktatott nyelvek számát, különös tekintettel, amikor a második idegen nyelv kiválasztásáról van szó. Figyelembe kell venni ugyanis a helyi adottságokat. Amennyiben lehetőség nyílik a nyelvek körének bővítésére, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az oktatási létesítmények, illetve az iskolák közti együttműködést ösztönözni kell. Például a Comenius Régió program is erre törekszik. Ösztönözni kell a helyi szinten a partnerek közti együttműködést, illetve a twinning projekteket a különböző tagállamokban működő intézmények között. Az EU programok, az oktatási és képzési programok támogatják az Unióban használt összes nyelv oktatását, beleértve a kisebbségek nyelvét is. És ugyanígy támogatja az ifjúság mobilitását a határokon túl menőleg azért, hogy a fiatalok új nyelveket sajátíthassanak el. Az Európai Területi Együttműködési Program, határon átnyúló program szintén támogatást nyújthat, támogathat a támogathatja a fiatalok képzési programjait, illetve a szociális befogadást, beleértve a nyelvek használatát is. Például vannak különböző programok, amelyeket a Franciaország és az Egyesült Királyság közti 2009 13-ig terjedő program is támogat, ezáltal a cél egy határon átnyúló iskolai hálózat létrejötte, kifejezetten a nyelvek elsajátítása céljából, és azért, hogy információt lehessen nyújtani a vállalatoknak is. Ennek költsége 2,2 milliárd euró, és a Lamás csatorna mindkét felén bevon partnereket. Egy másik példát említhetnék, ez Európa más részéről származik, egy olyan projekt, amely három határon átnyúló programban tükröződik. Bécs, ugye Ausztria, Cseh köztársaság, Szlovák köztársaság, Ausztria, Magyarország, Ausztria, Cseh köztársaság, Ausztria, Szlovákia vesznek részt ezen programokban, és a projekt célja felkészíteni az ifjúságot a határon átnyúló programokra a közép-európai térségben, azáltal, hogy oktatási lehetőséget nyújt, és nyelvi, nyelvi képességek elsajátításához járul hozzá. Ennek költsége 791 ezer euró. Köszönöm szépen. És Poszelt urat szeretném megkérdezni, hogy van-e további kérdése. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön is kitűnő példa a többnyelvűségre. Mindössze azt szeretném a biztos úrtól megkérdezni, hogy ez a projekt, amelyet említett, Ausztria és Magyarország illetve Ausztria és a Cseh köztársaság, valamint Ausztria és Szlovákia között, nem lehetne ilyet létrehozni Magyarország és Szlovákia között is. Azt hiszem, hogy politikai szempontból ez nagyon hasznos lenne. Másodszorban pedig úgy gondolom, hogy a határon átnyúló, a határmenti térségekben jobban kellene a, hat, a szomszédos országok nyelvét tanulni, mint például Németországban a cseh nyelvet. Óvodákat is támogatnak? és azt is szeretném tudni, hogy a felnőttek oktatása, az élethosszig tartó tanulás, az idősebb generációk is kapnak-e lehetőséget arra, hogy a határmenti térségekben a szomszédország nyelvét tanulják? Köszönöm szépen ezt a kiegészítő kérdést. Biztos úr, öné a szó. Mulțumesc pentru întrebările suplimentare. În ceea ce privește... Köszönöm szépen ezt a kiegészítő kérdést. Ami a kérdés első részét illeti, el tudunk képzelni Magyarország és Szlovákia között egy ilyen jellegű projektet, amennyiben egy ilyen projekt kérelmet az Európai Unióhoz benyújtanak. Amennyiben ez megtörténik, nagyon szívesen megvizsgáljuk, és hozzájárulunk ahhoz, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek mindkét ország számára elfogadhatóak. A második részt illetve először is szeretném hangsúlyozni, hogy szeptemberben egy kezdeményezést indítottunk, ami az idegen nyelvek korai életkorban való megtanulását próbálja előmozdítani. Néhány éven keresztül néhány éve már működésben van ez a projekt, és már is sikeresnek tűnik. Ennek a kezdeményezésnek a részét képezi egy olyan kampány is, amelyek ösztönözzük a 2 és 6 év közötti gyermekek szüleit arra, hogy a gyermekeiket idegen nyelvekre tanítassák. Az élethosszig tartó tanulás, egész életen át tartó tanulás, ez a politikánk fő célja annak a politikának, amelyet igyekszünk folytatni. Számos projektünk van, amelyeknek pontosan az a célja, hogy idegen nyelveket tanuljanak, és interkulturális készségeket sajátítsanak el azok a személyek, akik már nem az oktatási rendszerben tanulnak. Tehát például szakképzésben résztvevő emberekre gondolok, valamint olyanokra, akik hátrányos helyzetűek, vagy nyugdíjasok, vagy akiknek éppen nincs munkája. Ezt az ügyet, ezt a területet nem csak az, ennek a fontosságát nem csak az tükrözi, hogy milyen projekteket finanszírozunk, hanem konkrétan le van írva az Európai Bizottság 2008-as stratégiájában is. Azt szeretnénk, hogy az összes Európai Uniós állampolgár, nem csak feltétlenül a fiatalok, megkapják azokat a lehetőségeket, hogy legalább két idegen nyelvet elsajátíthassanak. Köszönöm szépen, Zemke úr a szó, mondja az elnök. Chciałem e, bardzo podziękować panu za informację. Köszönöm szépen. Szeretném a biztos úrnak megköszönni ezt az nagyon érdekes információt. Azonban a kérdésre adott válaszában a biztos úr főleg az iskolákra tért ki. Vannak azonban például klubok is a határmenti városokban. Sőt, egyetemek például. Például van egy egyetem a lengyel-német határon. A Vietrin Egyetemről van szó. Az lenne a kérdésem, biztos úr, hogy a programot nem lehetne a határmenti egyetemekre is kiterjeszteni az EU-n belül. Köszönöm. Biztos úr? Ami az egyetemeket illeti, amennyiben képesek, készek projekteket benyújtani, olyanokat, amelyek megfelelnek az élethosszig tartó tanulás követelményeinek a 2007-13-as időszakban. Nos, olyan mértékben az Európai Bizottság kész ezen projektek finanszírozására. Van egy sor projekt, amit már most finanszíroz az Európai Bizottság. Sok egyetemmel vagyunk partneri viszonyban az egész Európai Unióban? A válaszom mindenképpen igen erre a kérdésre. A projekt minősége az irányadó, amelyeket benyújtanak hozzánk. Köszönöm, elnök Rübik úr. Nagyon köszönöm. A kérdésem a következő. Nagyon sok Erasmus program zajlik egyetemi hallgatók számára, fiatal vállalkozók számára is megteremtettük ezt, most pedig újságírók számára is. Úgy gondolja, hogy felhasználhatnánk-e arra az Erasmus programokat, hogy a határmenti régiókban a kommunikációt javítsuk, és hova tenni ennek az egésznek a súlypontját? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Biztos úr. A válaszom igen. Mindenképpen. Az Erasmus program ugye körülbelül 20 évvel ezelőtt még nem tűnt túl pozitívnak, nem minősítették pozitívnak az érintettek. Jelen pillanatban azonban az Európai Unió egyik legsikeresebb programjáról van szó. nagyon sok fővárost kerestem fel az Unióban, de nem csak fővárosokat, hanem különböző régiókat, és ezen látogatásaim során láthattam ezen programok pozitív hatásait. Valaki korábban megemlítette a lengyel-német egyetemi problémát. Örömmel emlékszem vissza arra, hogy amikor felkerestem a Varsói Egyetemet, akkor szép számmal láttam német hallgatókat, akik az Erasmus program, keretein belül ott töltöttek bizonyos időt. Ismereteket szerezhettek ott a lengyel nyelvet és kultúrát illetően. Kultúrák közötti ismereteket szerezhettek tehát. Ez is azt mutatja, hogy milyen hatékony ez az egész. Végezetül hadd mondjam el, hogy a bizottság elnöke, Barózó úr, megemlítette azon szándékát, hogy a következő időszakban azokat a kezdeményezéseket um, szeretné erőszeretettel támogatni, amelyek az ifjúság mobilitását segítik elő. Fontos, hogy ezen uh, nagyon lényeges képességek tovább javuljanak. Elnök, köszönöm Orbán biztos úrnak a jelenlétét, a válaszait. Nagyon köszönöm. Most pedig Kallász biztos urat kérem, hogy foglaljon helyet. A máme zde další otázku, tu pokládá pan Nikolaus Hunt. A következő kérdésünk Nikolaus Huntis úr kérdése. A tárgy a bizottság nem, nem törődömsége a Siemens botránya kapcsolatban. Bizottságé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt tagok, minden egyes korrupciós ügyet nagy figyelemmel követünk, de meg kell, hogy mondjam, hogy ami a Siemens botrányt illeti, és a siemens kapcsolatos jelenleg folyó ügyeket, amelyek közvetlenül vagy közvetve érintik a Siemens és EU-s pénzek is részt vesznek benne, ezek száma igen kevés. Négy ügyet követünk szemmel. Jelenleg az Olaf vizsgált egy ügyet, és 2003 utolsó negyedében zárták le. Ennek van egy igazságügyi folytatása Németországban. Az Olaf nagy figyelemmel kíséri ezt az ügyet. Második ügy, szintén Olaf ügy, olyan projektekre vonatkozik, amelyeket az Európai Beruházási Bank támogatott, és közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos harmadik ügy, amelyet szintén az Európai Beruházási Bank finanszíroz, és közbeszerzési pályázatokat érint ezzel, ezzel jelenleg foglalkozik az OLAF, hogy megállapítsák, hogy vannak-e szabálytalanságok, és sértik-e az EU pénzügyi érdekeit. A végén az OLAF dönt majd, hogy bírósági tárgyalásra szükség van-e. A negyedik ügy pedig egy spanyol legfelsőbb bírósági döntés 2008. november 4-én született a strukturális alapokról. Ebben is szerepelt a Siemens neve. A nemzeti hatóságok vizsgálták meg a 90-es évek közepén Spanyolországban. Ezt is követte az Olaf. És most is követi hamisítással vádoltak, és találtak bűnösnek néhány embert, akiket be is börtönöztek, de tudni kell, hogy a Siemens-t magát felmentették. Ez a madridi büntető jogi bíróság 2006-os döntése. Tehát ez a kép most. Olaf nem végrehajtó ügynökség, nem büntetőjogi ügynökség. A tagállamoknak van egy kötelezettsége, hogy tájékoztassák az Olafot, és az Olaf pedig nyilvánvalóan követi azokat az eseteket, ahol EU-s pénzekről van szó, vagy esetleg problémák merültek fel. Az Olaf nemzetközi együttműködésben együttműködik más nemzetközi szervezetekkel. Um, a pénzek helytelen felhasználását illetően és más projektek vizsgálatát illetően. Tehát, ami a specifikus eseteket illeti, a tisztelt tagok, hogyha van a birtokukban olyan anyag, amely kiegészítő információt szolgáltatna, kérjük juttassa el hozzánk, és az Olaf ki fogja vizsgálni, ahogy ez a feladata. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm, Huntis úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Biztos úr. Görögországban az az érzés, amit megírtak az újságban, a második világháború után ez a legnagyobb botrány, és a Német Alkotmányügyi Bíróság második döntése szerint Ákos úr urat nem lehet kiadatni Németországba, pedig nyilvánvalóan pénzeket fogadott el. Ezt látja a görög nép a német ítéltelettel kapcsolatban, hogy megvesztegetésben vettek részt, nagyon sok pénzt kaptak a Siemens-től azért, hogy tendereket nyerjenek meg. Tehát újra kérdezem biztos úr, mindenki tudja, hogy ezek olyan pénzek, amelyekben EU-s pénzek is szerepet játszanak, de nem tudjuk, hogy a közösségi joganyag hogyan bünteti ezt. Ön ad válaszokat, de én konkrét válaszokat akarok. Önnek az a feladata, hogy megóvja az adófizetők pénzét. Mit fog tenni a bizottság azokkal az emberekkel, akik nyilvánvalóan bírósági ítélet szerint megsértették a jogszabályokat? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Biztos, biztos úr, mit fog tenni? Igen. Amikor a költségvetési mentesítésről lesz szó, nem sokára ellátogatok ide, és a Kobuszak Bizottsághoz is, és majd ott beszámolok, hogy mit tettem, hogy biztosítsam, hogy az Európai Uniós pénzekkel helyesen bánják. Ez egy hatalmas kérdés. De még egyszer, ha önöknek van a tulajdonában olyan tény, hogy visszaéltek társfinanszírozási projektek pénzével, ezt szívesen látnánk, mint ahogy a régió főigazgatóság is. És biztosíthatom önöket arról, hogy nagyon komolyan vesszük az ilyen információkat. Ami egy egyén kiadatását illeti egyik tagországból a másikba, ez a tagállamoknak az ügye. Az Olaf főigazgatója nem tehet semmit ezügyben, hogy elősegítse a kiadatást. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most akkor átérhetünk a következő kérdésünkre. Ezt Mitchell úr tette fel, és ez a csempészetre vonatkozik. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, ezt a kérdést. Ezen kérdés kapcsán ismét felhívhatom figyelmüket erre a nagyon nagy horderejű kérdésre, amely súlyos kárt okoz a tagállamokban a költségvetésre nézve. Ez egy olyan téma, amelynek kapcsán a tagállamok fellépnek, de a tagállamok közti együttműködés döntő fontosságú, és az OLAF szintén aktív szerepet vállal ebben az együttműködésben. Nagyon fontos szerepet tölt be a nemzetközi cigaretta csempészet elleni küzdelemben. Az Olafnak egy egyértelmű stratégiája is van, úgyhogy azt kell mondjam, hogy az Olaf természetesen támogatást nyújt a rendészeti szerveknek az Európai Unió egészében, és az Európa szerte megvalósuló műveleteket, mint a Diabolo műveletet 2007-ben egy, ebben az együttműködésben is részt vett. Itt ugye Kínából származó konténerekről volt szó, 2008-ban is volt egy közös művelet, amely a postai úton való cigaretta csempészettel foglalkozott a Diabolo 2 művelet, amelynek ugyanaz volt a célja, mint az elsőnek. És ez 2009. szeptemberében valósult meg, tehát az OLAF megosztja az információt a tagállamokkal, a fenyegetésekről, együttműködik a tagállamokban, tagállamokkal, tehát ez egy olyan terület, ahol nagyon komoly az együttműködés, és az OLAF munkájából is látszik, hogy ezt az együttműködést meg kellene erősíteni. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezzem, hogy az öt év során két fontos esemény történt. Az Olaf itt nagyon komoly szerepet vállalt, a Philip Morris megállapodásokról van szó, illetve a Japan Boko megállapodás 2007. szeptemberében. És ezen vállalatok elismerték, hogy ami a cigarettákkal való méltányos kereskedelmet illeti, komoly hiányosságok léptek fel, és az EU költségvetésre nézve ez nagyon nagy összeget jelentett. Tehát együtt veszük fel a küzdelmet a cigaretta csempészettel szemben. Ezek tehát nagyon fontos vívmányok, és ez a legutóbbi megállapodás a tagállamok aláíró felei ennek a megállapodásnak. Tehát folytatódik az együttműködés ezen a területen, de ezzel a két fontos megállapodással a helyzet némileg változott, és némi előrelépést tapasztalhattunk. Az az ügy, amelyre a tisztelt képviselő utalt, nevezetesen, hogy harmadik ország állampolgárát bíróság elé lehet-e idézni. Ez egy nagyon fontos kérdés. Nyomozás folyik ebben, ezen a területen a megállapodásra támaszkodva, és az Európai Unióban is nagyon komoly ügyészi munka támaszkodik az OLAF munkájára. És ez egy olyan eset, amelyben harmadik ország állampolgára kapcsolódik a csempészethez, az Európai Unióba irányuló csempészethez. Tehát világszerte fontos az együttműködés. Kínában is vannak összekötő tisztviselők, és egyéb országokban, tehát mindannyiunk számára fontos, hogy bővítsük ezt az együttműködést, és küzdjünk a cigarettacsempészet ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mitchell úr. Elnök úr, köszönöm szépen a biztos úrnak hogyha eltekintünk azon állásoktól, amelyeket ez a vállalkozásokban érint, komoly egészségügyi vonatkozás is van. Az ír kórházakban nagyon sok a dohányzással összefüggő problémák, egészségügyi problémás betegek száma. Ez pedig, ez a jelenség hozzájárul a probléma súlyosbításához, ugyanakkor a problémák kezelésének költségeihez nem járul hozzá. 9,5 milliárd euró, ha jól tudom, az az összeg, amely az illegális kereskedelemre vonatkozik, az Európai Unióba irányuló illegális kereskedelemre, cigarettacsempészetre, és ennek 97%-a nem adózik. Ez a bizottság foglalkozik ezzel, tehát megvizsgálja azt, hogy például a partmenti járőrség figyelje ezt a jelenséget és nyomon kövesse. Köszönöm szépen. A közelmúltban jártam az Európai Unión kívül egy olyan országban, ahol nem tilos a dohányzás, és aztán az igazság az, hogy tisztában lettem azzal, hogy milyen nagy a különbség itt az Európai Unióban, ahol nem, nem szagoljuk a dohányfüstöt a közhelyeken, a nyilvános helyeken, az egészségügyi kockázatokat persze el kell kerülni. Ami pedig a cigaretta csempészet elleni küzdemet illeti, a rendvédelmi szerveket be kell vonni, minden rendvédelmi szervet, és természetesen ez egy egyértelmű prioritás. Ugyanakkor hogy lefoglalják a hamisított cigaretta lefoglalása, ez a tagállami hatóságok illetékességébe tartozik. Látogat, látta, jártam egy kikötőben, ahol vannak arra vonatkozó berendezések, amelyekkel megállapítható, hogy a rakományban van-e hamisított cigaretta, de természetesen ez tagállami határkör, hatáskör. Mi együttműködhetünk, és hírszerzés tekintetében segíthetünk a tagállamoknak. Vannak különböző lehetőségeink, hogy segítsünk a tagállamoknak, és minden tőlünk tehetőt megtesszünk. De természetesen, hogy lefoglaljuk a szállítmányokat, a határnál feltartóztassuk ezeket, ez a tagállam, tagállami hatóságok feladata. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rübi úr szeretne még egy kérdést feltenni. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A cigaretta csempészet nél megoszlanak az áramlások, ugye a pénz, az áru, illetve a kísérő okmányok, amelyek ehhez hozzátartoznak. El tudja képzelni azt, hogy a pénzügyi áramlások esetében egy külön adót vezetnének be? Vannak ugye a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adók, esetleg itt is nem az árura és nem az okmányokra, hanem a pénzügyi ügyletre lehetne kivetni egy komoly adót, hiszen itt olyan országokról is van szó, mint Svájc. Ez egy nagyon érdekes kihívás lenne ezt megfontolni. Thank you. I, I, I agree. Köszönöm szépen. Egyetértek abban, hogy ez egy nagyon fontos kérdés az a vámhatóságok számára, hiszen Európában a dohány termékeken nagyon jelentős jövedéki adó van. De a Philip morris kapcsolatos tapasztalataimból azt tudom letűrni, és hát úgy gondolom, hogy az összes nagy dohányvállalat fő cigaretta előállítók számára ugyanaz a helyzet, tehát hogy nekik is nagyon fontos ez a kérdés. Nem tudom a kapcsolatban, ezzel kapcsolatban nincsenek pontos adataink. Hogy nem tudjuk konkrétan rájuk bizonyítani azt, hogy milyen területen viselkednének gyanúsan, de hát minden állam jelent bizonyos fenyegetést az illegális cigarettacsempészet terén. Amennyiben konkrét esetre derül fény, azonnal felveszük a kapcsolatot a svájci hatóságokkal. Köszönöm, biztos úr. Volt egy másik kérdés önhöz, azonban Hans Peter Martinul sajnos nincs itt. Így nincs más lehetőségünk, mint kihagyjuk az ő kérdését. Szeretném nagyon megköszönni az ön idejét, és azt, hogy válaszokat hozott hozzánk. Most pedig megkérném Sefcsovics urat, hogy foglalja el helyét itt elől. Itt pane komisaři. Máme zde na vás několik otázek. Üdvözöljük itt, biztos úr. Van néhány kérdésünk önhöz. Az első Maria Badiai Kucset asszonytól érkezett. Témája az oktatás helye az új európai politikai stratégiában. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Nagyon releváns napjainkban. Úgyhogy csak rámutatnék arra, hogy a Lisszaboni stratégia égisze alatt az Európai Bizottság már évek óta próbálkozik az európai felsőoktatás modernizációjával. Ez a menetrend különösen három konkrét területre, a kurikulumra, az irányzat, ire, irányításra és a finanszírozásra, tehát a tanmenetre, a finanszírozásra és az igazgatásra összpontosít. A bolonyai folyamat célja, hogy 2010-ig egy közös európai felsőoktatási térséget hozzuk létre. Bizonyára tudják, hogy ez nem egy öm, bizottsági kezdeményezés, hanem hat ország által kezdeményezett államközi folyamat. Azonban mi is tökéletesen támogatni tudjuk, hiszen a mi modernizációs céljainkat a felsőoktatás területén remekül kiegészítik. Néhány ide vonatkozó további kezdeményezésről is szeretnék szólni. Megemlíteném például a tudás háromszögének előmozdítását az Európai Innovációs Technológia Intézete létrehozásával, valamint az Európai Képzések és Oktatások elfogadása, kölcsönös elfogadása, az egész életen át tartó tanulás eredményeinek kölcsönös elfogadása, illetve az diplomák hordozhatósága a szakképzési oktatás és képzés területén. Ezen túlmenően még egy célunk az, hogy átláthatóbb és összehasonlíthatóbb legyen az európai felsőoktatás, ezért a minősítési és rangsorolási keret létrehozása, már ami a felsőoktatási intézményeket illeti, szintén folyamatban van. A holnap munkaerőpiaca, illetve az előttünk álló kihívások leküzdése szempontjából, amelyek az új generációk előtt állnak, nagyon jelentős az, hogy például az új készségek, új munkahelyek kezdeményezés, valamint az egyetemi üzleti fórum tapasztalatcsere fórumot jelentenek, az egyetemek, illetve az üzleti világ között. Az európai felsőoktatási térség létrehozása a résztvevő országok között konszenzus alapján indult meg. Nagyon sok eredményt sikerült már elérnünk 99-től máig. Azonban a projekt nem fog lezárulni 2010-ben, hanem legalább 2020-ig folytatódni fog. Az Európai Bizottság perspektívájából a bolonyai folyamat a következő években arra kell, hogy összpontosítson, hogy a felsőoktatásban a mobilitást hogyan tudjuk továbbra is előmozdítani, a szociális dimenziót hogy tudjuk bevonni a felsőoktatáshoz való hozzáférésbe, illetve az európai felsőoktatási intézmények között, illetve a világbeli partnereink között olyan tudjuk a kooperációt előmozdítani. Köszönöm, biztos úr. Helyesen. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, köszönöm szépen. Ma második alkalommal van az a megtiszteltetésem, hogy ő ön válaszol a kérdésemre. Köszönöm szépen a válaszát. Egyértelmű, hogy ami az folyamat értékelését, a bolonyai folyamat értékelését illeti, egyetértünk. Az én kérdésem egy kicsit túlmutatott már ezen a közeljövőn én eh, inkább a jövőbe tekintenék, hiszen a jelenlegi gazdasági válság miatt számos eh, érett ágazat van, olyan ágazatok, eh, amelyekben már nem jönnek létre új munkahelyek. Már pedig új munkahelyekről van szó az új gazdaságban, amelyet nevezhetünk zöldnek, vagy nevezhetjük ezt másképp is. A kérdésem az, hogy ez az új helyzet amelyet megpróbálunk létrehozni, ez az új gazdaság, amelyet megpróbálunk elindítani, ez hogyan jelenik majd meg a különböző tantervekben, az egyetemeken, illetve a szakmai képzésben, a szakirányú képzésben. Hiszen ön is tudja, hogy most kezdjük el a kopenhágai folyamat létrehozását a szakirányú képzésről, tehát szeretném erről egy kicsit részletesebben a véleményét megismerni. Köszönöm. Muchas gracias. Köszönöm. Biztos úr? Úgy gondolom, hogy újra egy nagyon fontos problémára mutatott rá. A mai délelőtt folyamán már beszéltünk erről. 78 millióan élnek az Európai Unióban ma olyanok, akik csak alapképzettséggel, nagyon tényleg csak az alapokkal rendelkeznek. Felvázoltunk egy tervet, ennek értelmében 2020-ig előre akarunk lépni ezen a területen is. Elengedhetetlen fontosságú az, hogy erre időben elkezdjünk felkészülni, modernizálni kell az oktatási rendszereinket, elemeznünk kell a helyzetet, és meg kell vizsgálnunk, hogy milyen új képességekre, készségekre van szükségünk, milyen új szakmák vannak, amelyekre fel kell készítenünk a fiatalokat és a középkorúakat. Éppen ezért ezt a tevékenységet a stratégiai kereten belül, a 2020-as stratégiai kereten belül folytatni kívánjuk a szakpolitikai együttműködés és a kölcsönös tanulás jegyében. Ez az egyik olyan keret, ez amely mm, ilyen belül együtt akarunk működni a képzőintézményekkel és az üzleti szféra képviselőivel, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen jövőbeni kihívások, követelményeknek kell megfelelni. Mire lesz szükség 2020-ban ezen a területen? Köszönöm. Thank you. Elnök, köszönöm. Mitchell úr következik, tessék. Köszönöm szépen és köszönöm a biztos úrnak is a válaszát. A képzés tagállami hatáskör. De úgy gondolom, hogy egy dologban a bizottság mégis koordinálhatna, mégpedig, hogy az az apartheid rendszer véget érjen az oktatásban. Közösségeink nagy csoportjai nem férnek hozzá a felsőoktatáshoz. Ha megnézzük Dublint, öt olyan terület van, ahonnan a legnagyobb börtönünk lakóinak 75%-a érkezik. Tehát nagyon fontos, hogy a megfelelő képzettséghez, a felsőoktatáshoz mindenhonnan hozzáférjenek. Jó lenne tehát, hogyha a bizottság valamilyen standardokat, normákat alakítani ke, alakítanak ki a helyzet kezelésére. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést. nagyon jó elemzéssel kezdte a kérdését a hatáskörök megosztásáról szólt, ugye. A bizottság minden olyan kezdeményezést támogat, amelynek segítségével a lehető legmagasabb szintű képzéshez jutathatjuk a polgárokat. Az oktatás szintjét is emelni kell, biztosítani kell, hogy minél többen hozzáférjenek jó minőségű, magas szintű oktatáshoz, vezető technológiákat kell ezen a területen is elősegítenünk, és el kell terjesztenünk azt a magas életszínvonalat mindenkinek hozzáférhetővé kell tenni. Szoros együttműködésre van szükség ezen a területen, különböző nehéz helyzetből származó diákok, egyetemisták is fontos, hogy tisztességes esélyeket kaphassanak, és a felsőoktatásban is megjelenhessenek. Köszönöm szépen. Tikau asszony következik. Mr. Uh, President, uh, thank, uh, Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Ma az európai fiatalok 19%-a abbahagyja a tanulmányait idő előtt. Az Európai Unió nem fejlődhet fenntarthatóan, hogyha a tudásba és a kutatásba nem ruház be. Eddig csak öt tagállam ruházott be többet, mint a nemzeti GDP-jének 2%-át az oktatásba. A válság miatt és a közösségi költségvetés csökkentése miatt csökkennek az erőforrások, a kutatásra, fejlesztésre még kevesebb pénz jut majd a következő években. Ahhoz, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállalhasson, az oktatást és a továbbképzést fejlesztenünk kell, hogyan kell biztosítanunk az, hogy a kutatásba és az oktatásba megfelelő erőforrásokat ruházzunk be a következő években. Köszönöm, biztos úr, köszönöm teljes mértékben igaza van. Az iskolai rendszert korán elhagyók száma valóban nagyon nagy százalékosan. Mi ezt 10 százalékra szeretnénk visszaszorítani 2010-re. Nyilvánvaló, hogy ezt nem fogjuk tudni megtenni. Jelenleg körülbelül 15% a korai iskola elhagyók száma, és minőségi oktatási rendszerekre is szükség van Európában. Igaza van, jelenleg, amikor nagyok a közfinanszírozási megszorítások, az ösztönző csomagok gyakran nem jutnak szerephez. A következő években nagy vita lesz majd a költségvetést illetően. Mik legyenek a prioritások? Mit hangsúlyozzunk? Gondolom észrevette már, hogy a bizottság mindig is támogatta azt, hogy mennyire szükség van az erőforrásokra, kutatásra, innovációra, az oktatási szektorban különösen, hiszen így őrizzük meg és javítjuk a versenyképességi előnyeinket a jövőben. Ez a jövőnk, a munkások, kutatók jövője a versenyképes területen, így lehet jobb a teljesítményük a jövőben. Úgyhogy a bizottság is arra kér mindenkit, hogy a finanszírozást ne csökkentsék az oktatás területén és a kapcsolódó területeken, valamint a kutatás innováció területen. Még a válság idején sem. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Van egy második kérdésünk is, ezt is Tikau asszony nyújtotta be, ennek pedig az a témája, hogy minőségi oktatáshoz a fiatalok hogyan férhetnek hozzá, csak úgy, mint hogy hogyan lehet megkönnyíteni a munkapiacra lépésüket. Válasz. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők. Már az előző válaszomban néhány érvet felsoroltam ugyan, de nyilvánvaló, hogy ez egy kiemelt fontosságú terület. úgyhogy kiegészítő információkkal is szeretnék szolgálni. Tudják, hogy a 149-es és a 150-es szerződéses cikk azt mondja ki, hogy az oktatási és tanítási rendszerek fejlesztése a tagállamok feladata. Ez minden szintre vonatkozik, de a bizottság ennek ellenére tudja, hogy mennyire fontos ez a kérdés, és támogatja a tagállamokat, hogy reformokat valósítsanak meg a nyílt koordináció módszerével. Az élethosszig tanulá, tanuláson belül alapkompetenciákat szabtunk meg, az alapoktatást hogy eljuthassanak a fiatalok olyan készségekhez, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy megfelelő készségeket kapjanak a jövőre, és megfelelő munkát találhassanak. Azt hiszem, hogy a stratégiai keret együttműködés is meg kell vizsgálni, ami 2020-ig folyik. A prioritások között az első ciklusban a bizottságnak célja az, hogy javíts az alapkészségeket olvasás, matematika és természettudományok területén, valamint csökkentse a korai iskola elhagyók számát. A kopenhágai program keretében a tagállamok egyre inkább együttműködnek gyakorlatcserében, a szakmai oktatásban, illetve a munkapiacok összehangolásában, hogy a könnyebb hozzájutást elősegítsék. A szakmai oktatás minőségének javítása nagyon fontos, csak úgy, mint az élet tartó tanulás elősegítése, hogy rugalmas lehessen az európai munkaerő, és alkalmazkodhasson a változásokhoz. Ezen kívül a Leonardo da Vinci mobilitási csereprogram nagyon hasznos, elősegíti a munkapiacra lépést. Ez főleg a tanoncoknak a képzését segíti. Lehetőségük nyílik arra, hogy a képzésük egy részét másik országban töltsék. A visszajelzések nagyon pozitívak, hiszen jó készségeket szereztek, interkulturális skilleket és nyelveket is tanultak. Meg kell említenem az Erasmus programot is, de más szempontból. Eddig cseréről volt szó, egyetemi csereprogramokról. 2007 óta az Erasmus program azonban azt is segíti, hogy cégekhez kihelyezzük az egyetemi hallgatókat. Mióta elkezdtük ezt a programot, nagyon sikeres. Már az első évben is több mint 20 ezer egyetemi hallgató folytatott céggyakorlatot külföldön, és több mint 15 ezer cég vett részt a gyakorlatban. Ez példa arra, hogy hogyan lehet fokozni az alkalmazhatóságot az akadémia területéről érkezők számára. Már beszéltünk a polonyai folyamat pozitív hatásairól, a mobilitásról, az egyetemek együttműködéséről. A felsőoktatásban főleg, úgyhogy ezt nem ismétlem meg végül. A bizottság elismeri, hogy a fiatalok különösen nagy nehézségekkel néznek szembe a munkapiacra lépéskor, és a Lisszaboni stratégia, növekedési stratégia keretében, amely jobb és több munkahelyet kíván teremteni, a bizottság különös hangsúlyt helyez arra, hogy javítsa a fiatalok munkaerőpiaci helyzetét. A tagállamok elkötelezték magukat, hogy 2005-ös programnak megfelelően elősegítsék a fiatalok integrációját. De Ugyan az előrehaladás eleinte sokat ígérő volt, utána megállt a jelenlegi pénzügyi válság miatt. A fiatalok különösen nehéz helyzetbe kerültek, hiszen mindig ők vesztették el először a munkahelyeiket. Egy közleményben amelyet júniusban adott ki a bizottság, felhívtuk a szociális partnereket és a tagállamokat, hogy figyeljenek erre a problémára, hogy a fiatalok minőségi oktatáshoz jusshassanak, és főleg megfelelő képzési programokhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tika asszony. További kérdése van-e? Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Ami a gazdasági válságot illeti, a fiatalok nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacon, és gyakran arra kényszerülnek, hogy hosszú időn keresztül munkanélküliek. A bizottságnak gondoskodnia kellene arról, hogy az ifjúság is megkapja azt a lehetőséget, hogy képzési programokban vegyen részt. Nem szabad, hogy hátrányos helyzetbe kerüljenek, azon puszta tény miatt, hogy minimális 5-től 10 évig terjedő tapasztalatot várnak el a munkáltatók. Hogyan vélekedik erről a bizottság? Köszönöm szépen. Teljes mértékben igaza van a jelenlegi körülmények között a tagállamok és a bizottság nagyon kreatívak kell, hogy legyenek, arra kell törekedjenek, hogy a foglalkoztatási esélyeket javítsák, hogy a fiatalok vagy megtarthassák munkahelyüket, vagy ha elvesztették, azt akkor jobb képzésben részesüljenek, és így felvértezzék magukat a következő további esélyekre. A bizottság szorosan együttműködik a tagállamokkal, illetve a szakértőkkel, és a jelenlegi helyzet közepette három területre helyezi a hangsúlyt. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a megfelelő készségekkel és kulcsfontosságú készségekkel rendelkezzenek. Hogyan lehet méltányosabb az oktatás, és hogyan tudjuk az oktatás, illetve a tanulás minőségét biztosítani az iskolákban. Úgy gondolom, hogy ezek alapvető előfeltételek ahhoz, hogy a fiatalokat felkészítsük arra, hogy túljussanak ezen a nagyon nehéz időszakon, és jobban felkészítsük őket a következő időszakra, amikor remélhetőleg a válság után sikerül munkahelyet találniuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Átérünk a 30. kérdésre. Ennek témája önkéntesség a sportban, és ezt Albert képviselő tette fel, és meghallgatjuk most a bizottság válaszát. Köszönöm szépen ezt a kérdést, hiszen az önkétesség nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unióban, a szakpolitikákban, és tekintettel arra, hogy ez a kohézió, a befogadás, az állampolgárság, a demokrácia szempontjából nagyon komoly előnyöket és gazdasági hasznot is jelent. Az önkéntesség számos lehetőséget nyújt a nem formális oktatáshoz többek között. Az önkéntesség számos területen megvalósulhat, vannak strukturális sajátosságok, például a sport területén. Az önkéntes tevékenységek alapot szolgáltatnak a sport tevékenységek megszervezéséhez a tagállamokban, és nagyon fontos az egész sport struktúra támogatása szempontjából is. Ezen önkéntes tevékenységek a sportban Ezeket az Európai Unió politikai szintjén mindig is elismertük. 2007-ben a sportról szóló fehér könyvben a bizottság explicit módon elismeri az, az önkéntes tevékenységek szerepét. Ez ugyanis a sporthoz fűződő közös megközelítés egyik fontos eleme. És a cselekvési tervben arra törekszik a bizottság, hogy a sportban az önkéntességet előmozdítsa, illetve a civil szervezetek munkáját is ezen a területen a bevált gyakorlatok cseréje által. Informális EU szintű munkacsoportokat is létrehoztunk, és sportszervezetek is léteznek. Az önkéntességet a Europe for Citizens program által és a Youth in Action program által finanszíroztuk. Egy új tanulmányt készítettünk tavasszal, és ez foglalkozik a 27 tagállamban az önkéntesség helyzetével. Ez a tanulmány majd a fő esélyeket és kihívásokat is felvázolja, és ajánlások is kapcsolódnak majd hozzá, amelyeket a tagállamokhoz, a civil társadalomhoz, illetve a sportszervezetekhez címezünk. Arra számítunk, hogy 2009 vége előtt elkészül ez a tanulmány, úgyhogy az elkövetkezendő hetek során mindenképpen számítunk erre. Úgy gondoljuk, hogy ez a tanulmány hozzá kell járuljon ahhoz, hogy jobban megértsük az önkéntesség szerepét a sportban, társadalmi és gazdasági szempontból is, hiszen ez választ ad a politikai aspektusokra is az önkéntesség szempontjából az Európai Unió szintjén. Ez a javaslat a jogalkotási folyamat kezdeti szakaszában van. Az önkéntességet szeretnénk előmozdítani a önkéntesség európai éve által is 2011-ben. Amennyiben a Lisszaboni szerződés hatályba lép, az új rendelkezések hatályba lépése a sportra vonatkozóan érvényesek lesznek, és az Európai Unió szintjén tükröződik majd ez az önkéntesség szempontjából is. A bizottság konzultációt fog tartani az érintett felekkel, hogy megfelelő kezdeményezéseket dolgozzunk ki, olyan kezdeményezéseket, amelyeknek európai hozzáadott értéke lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Albert úr. szeretnék egy kérdést feltenni. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen a fehér könyvre való utalást is de szeretnék az elhízásra utalni, ez ugyanis egy nagyon fontos közegészségügyi probléma Európában jelen pillanatban. Körülbelül 22 millió túl súlyos gyermek van az Európai Unióban, és ezek közül 5,1 súlyosan elhízott. A, ez a jelenség nagyon aggasztó a gyermekek elhízása a felnőtt korban is komoly problémákat jelent, éppen ezért a lehető legkorábban kellene a problémát kezelni. Hogyan kívánja a bizottság a sportban való önkéntességet összekapcsolni az elhízás fokozódásával az Európai Unióban és a tagállamokban? És van-e lehetőség arra, hogy egyfajta oktatási programot elindítson, annak érdekében, hogy ez az üzenet eljut a szükséges helyekre, mindenhova Európában. Köszönöm. Biztos úr. Köszönöm szépen a kérdést. Köszönöm, hogy ezt a nagyon fontos témát felvetette. Ez kapcsolódik egy kicsit a következő kérdéshez is, de elmondanám már most, hogy száz százalékban egyetértek önnel abban, hogy a túlsúly a gyermekeknél, majd ennek következményeként a felnőtteknél egy olyan sürgető probléma, amelyel nagyon hamarosan a lehető legkomolyabban foglalkozni szeretnénk az Európai Unióban. Nem sokára ebben a témában tanulmányok fognak elkészülni, és ezeket értékelni fogjuk. Egyik oldalon nagyon keményen kell dolgoznunk abban, annak érdekében, hogy javítsuk az iskolában a sporttevékenységeket, hogy ösztönözzük a felnőtteket is arra, hogy sportoljanak, és ugyanakkor bizonyos táplálkozási iránymutatásokat is kell biztosítanunk az állampolgároknak. A legutóbbi tanulmányokból világosan kiderült, hogy az 1950-es években valószínűleg több zsiradékot és nagyobb mennyiségű kalóriát fogyasztottak el az emberek, de mégsem voltak elhízottak. Vajon miért? Azért, nagyon világos a válasz, mert sokkal többet mozogtak akkoriban az emberek, sokkal több fizikai tevékenységet folytattak. Az elhízás elleni harcot nem tudjuk csak étkezésbeli javaslatokkal megnyerni, hanem ezt mindig fizikai test mozgással is párosítanunk kell. Az Európai Unió még mindig várja a sport kompetenciáról szóló tanulmányok és dokumentumok eredményét. Még mindig várjuk azt, hogy a ratifikációs folyamat a Lisszaboni szerződés ratifikálása befejeződjön, és akkor ezután tudunk széleskörű konzultációba kezdeni az összes szereplővel, annak érdekében, hogy nagyon jó és széles körben elfogadott kezdeményezéseket tudjunk bemutatni. Ezek azok a témák, amelyekre mindenképpen szeretnénk majd összpontosítani, de hogyan tudjuk pozitívan befolyásolni a helyzetet a gyermekek között. Úgy, hogy növeljük az iskolában a fizikai tevékenységre fordított idő, szám, idő mennyiségét. Meggyőződésem, hogy ez nagyon fontos és nagyon pozitív eredményekre fog vezetni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Harkin asszony a következő. Köszönöm, biztos úr. Válaszában azt mondta, hogy az önkéntességnek világos eh, gazdasági értéke van. Emellett persze társadalmi is mondanám én. Az európai önkéntesség európai éve 2011 lesz, 6 milliárd eurót különítettek erre, 18 milliárdot költöttünk erre a múltban. 2010-ben 18 milliárdot fogunk költeni erre. Az Európai Bizottság hogyan nem tud ennél többet beruházni abba a 100 millió önkéntesbe, akik az Európai Unióban jelenben, jelenleg is dolgoznak. Szerintem a jelenlegi pénz, amit erre szállnak, nem elégséges egész egyszerűen. Your views, Commissioner. Thank you very much, Madam. I was just, uh... Köszönöm szépen. A kabinetfőnökömmel egyeztettem, hogy a lehető legpontosabb választ adja meg önnek. Nos, ami az információmat illeti, a az önkéntesség európai évére 8 millió eurót különítettünk el. A tervezés megkezdődött, a konkrétumok kialakítását is megkezdjük a közeljövőben. A megfelelő tervezéssel úgy gondolom, hogy ebből a pénzből is rá tudunk mutatni az önkéntesség fontosságára, hogy a társadalmi élet szempontjából ennek milyen jelentősége van, társadalom szervezési szempontból, kulturális szempontból és más szempontból is. Reméljük, hogy ezzel a pénzeszközzel el tudjuk érni azokat a célokat, amelyeket kérdésében megemlített. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Következő kérdésünk szintén a sportra vonatkozik. Brian Crowley vetette fel, de ennek tárgya fehér könyv a sportról. A választ. Tessék. Köszönöm. Elnök úr, úgy gondolom, hogy ez a kérdés bizonyos mértékig kapcsolódik az előbb megadott válaszokhoz. Hogy tudjuk összekötni a jobb táplálkozási gyakorlatot az egészségesebb életmóddal, hogy tudunk európai hozzáadott értéket teremteni és hozzátenni a nemzeti programunkhoz programokhoz. Megemlítettem már, hogy van egy fehér könyv, ugye az elhízással, túlsúlyjal, táplálkozással kapcsolatban, amely szintén hangsúlyozza annak fontosságát, hogy proaktív lépéseket kell tennünk a kevesebb testmozgásból kifolyólag. Ebben a fehér könyvben is kitérünk erre, és a sportról szóló fehér könyvben is. Ez a két fehér könyv kiegészíti egymást. A bizottság egy magas szintű munkacsoportot hozott létre, amely a táplálkozás és a testmozgás témakörét vizsgálja, a tagállamok itt jó gyakorlatokat, tapasztalatokat cserélhetnek, és egyfajta áttekintést kapnak erről. Háromszor évente összeül ez, közegészségügyi programmal a bizottság támogatja azokat a kezdeményezéseket, hogy hálózatokat hozzanak létre, illetve a fiatalok figyelmét felhívják az ezzel kapcsolatos problémákra. Ami a táplálkozással kapcsolatos fehérkönyvet illeti, el kell, hogy mondjam, hogy ez az anyag a magánszektor szerepét vizsgálja. A civil szervezetek nagyon fontos szerepet játszanak annak biztosításában, hogy az elhízási szint csökkenjen. A táplálkozással, egészséggel és testmozgással kapcsolatos munkák latok zajlanak. A bizottság is részt vesz ezekben a munkákban annak érdekében, hogy meg tudjuk fordítani a trendet. A sport területén a, a, ez a fehér könyv a legfontosabb kiindulási alap. Különböző fellépéseket javasol ez a sport és az egészség területén. A HCP hálózat támogatását is meg kívánjuk valósítani. A hetedik kutatási keretprogram a technológiai fejlesztések területén is kívánunk ezügyben tenni valamit, valamint itt szerepet játszhat, hogy az élethosszig tartott tanulás is. A testmozgásra vonatkozó iránymutatások, amelyeket 2008-ban fogadtunk el, ezek szintén a polgárok tájékoztatását hivatottak elősegíteni, megfelelő egyensúlyt kell teremteni a táplálkozás és a testmozgás között. A bizottság jelen pillanatban egy előkészítő fellépést fellépésen dolgozik annak érdekében, hogy a költségvetési határozatba is bele tudjuk vonni ezeket a dolgokat. A 2009-es előkészítés is már jól mutatja, hogy milyen nagy érdeklődés van ezen a területen. 64%-os mértéket mutatott ez ugyanis. Elnök, köszönöm. Crowley úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztos úrnak is a választ. Nem kapcsolódik az előző kérdéshez, más szempontot említenék. Ön említette a táplálkozást és az étrendi szokásokat, de ugyanakkor a hamis reklámok, amikor azt szugerálják, hogy bizonyos kiegészítők, táplálkozási kiegészítők fogyasztása elősegíti a sporttevékenységet. Ez nagyon káros. Például növekedési hormonok, koncentrált italok, cukrozott italok fogyasztása, amelyeket úgy reklámoznak, hogy extra energiát adnak, pedig a valóságban inkább károkat okoznak, ez lerombolja azt, amit a sportolók tesznek. De ugyanakkor a sportolóknak is meg kell érteniük, hogy az, hogy gyorsan leförpintenek valamit, nem segítheti elő a jobb teljesítményeket. Elnök, köszönöm. Biztos úr. Igen, azt hiszem igaza van, hogyha elmegy egy fitness központba, akkor mielőtt bejutna magába a terembe, lát egy polcot, ami tele van energiaitalokkal. Úgyhogy valóban ez egy nagyon nagy üzlet. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben igaza van. Óvatosnak kell lennünk, és figyelemben kell kísérnünk, hogy hogyan közelítjük meg ezt a témát. Az egyensúly hogy lehet megteremteni? Igen, kapjanak lehetőséget a sportolók, jó termékeket kapjanak, de ugyanakkor igazi tájékoztatást és valós tájékoztatást. Hogy milyen termékeket használnak és fogyasztanak. Fontos lenne egy tájékoztatási kampány, az ilyen fajta termékek negatív hatásairól. Ezen kívül, ami a fogyasztóvédelmet illeti, ezeket a termékeket fel kell tüntetni a címkéjüken, hogy milyen várható negatív következménye lehet a fogyasztásuknak. Igaza van. bele kell gondolnunk, hogy ezt hogyan kerülhetjük el, hogy negatív hatást fejtsenek ki ezek az italok, és kiiktassuk őket a piacról. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Végül, biztos úr, az utolsó kérdés ma este. Kacsin úr kérdése. A Triesti Szlovén Színház nehézségeiről. Köszönöm, elnök úr! Én is szeretném megköszönni a tisztelt képviselőnek ezt a kérdést. Egyértelmű, hogy megpróbálja feltérképezni az összes lehetőséget arra vonatkozóan, hogy javítson ezen színház helyzetén. Először is azt kell mondjam, hangsúlyoznom kell, hogy a közösségi fellépés a kultúrában, a kultúra területén a 151-es cikkre támaszkodik, és ez leszögezi, hogy a tagállamok közti jobb együttműködést kívánjuk serkenteni, és adott esetben szükség esetén kiegészíteni a tagállami fellépést. Ugyanakkor a finanszírozás a tagállamok hatásköre, és a bizottság az ilyen szintű döntéseket nem tudja befolyásolni. Ugyanakkor a kultúrák közti párbeszéd, illetve a kulturális sokszínűség előmozdítása kulcsfontosságú célkitűzésünk az európai kulturális menetrendben, és a határon átnyúló projektek éppen ezért közösségi támogatásra jogosultak a kulturális program keretében. Konkrétabban a célunk az, hogy a kreativitást, a művészek mobilitását előmozdítsuk, a kultúrához való hozzáférést, a kultúra terjesztését, a kultúrák közti párbeszédet, illetve az európai népek történelmének, illetve hagyományainak ismeretét kívánjuk terjeszteni. A több éves projektek esetében hat szervezet kell, hogy részt vegyen az ilyen programokban. Ami a támogatásokat illeti egy adott kulturális intézmény szempontjából akkor lehetségesek, hogyha európai szinten valósul meg a tevékenység legalább hét résztvevő országban. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a bizottság kidolgozott egy stratégiát annak érdekében, hogy a többnyelvűséget ösztönözze az Európai Unióban, ez a hivatalos regionális kisebbség és migráns nyelvekre is kiterjed. A szeptemberi közleményünk azt határozza meg, hogy ez egy közös érték, közös a közösség, a kötelezettségvállalás, és a bizottság támogatja az összes a közösségben használt nyelvet, beleértve a kisebbségek által beszélt nyelveket is. A stratégiát a tagállamokkal való szoros együttműködésben kívánjuk megvalósítani. Itt azonban figyelembe vesszük a tagállami nyelvpolitikát. A nyelvi sokszínűség szintén egy általános célkitűzése az élethosszig tartó tanulási programnak, és ezen program értelmében az Európai Unió támogat hálózatokat, amelyek az EU-ban jelenlevő összes nyelvet, beleértve a kisebbségi nyelveket is támogatja. Továbbá hangsúlyozni kell, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelme egy olyan alapelv, amelyre az Európai Unió támaszkodik. Éppen ezért a bizottság úgy gondolja, hogy a tagállamoknak az összes rendelkezésre a jogi eszközt fel kell használni annak érdekében, hogy a jogokat biztosítsuk, beleértve a kisebbséghez tartozó személyek jogait, és fel kell lépni mindenfajta diszkriminációval szemben. Az Európai Bizottság továbbra is határozottan küzd az alapvető jogok érvényesüléséért és a diszkrimináció mentességért. Köszönöm szépen. Kacsin úr, kíván-e pontosítani ezen? Köszönöm szépen, Rocsek úr, biztos úr, köszönöm szépen a választ. Elvben megválaszolja ugyan a kérdésemet, de nem ez, a, itt nem egy elvi problémával állunk szemben, hanem ez egy nagyon is konkrét probléma. A bizottság úgy véli, hogy ez a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor az Európai Parlamentben úgy gondoljuk, hogy egyes dolgok Olaszországban nem működnek megfelelő módon, éppen ezért itt egy állásfoglalást kívánunk előmozdítani, amely ugye befolyásolhatja az olaszországi eseményeket. A bizottság úgy gondolja, hogy itt nincs hatáskörünk, mi azonban a többségünk úgy gondolja, hogy a bizottságnak foglalkoznia kellene ezzel a kérdéssel is. A kisebbségek helyzete nem pusztán az állampolgári jogokat tartalmazza, hanem itt kötelezettségekről is szó van. És egy állam kötelessége a kisebbségek védelme. Említette a diszkriminációt, illetve a diszkriminációval szembeni harcot, de nincs olyan kisebbség, amely fennmaradhat, ha nem, kap, ha nem részesül pozitív diszkriminációban. A kisebbségek több politikai, erkölcsi és pénzügyi támogatást igényelnek a túlélés érdekében. Tehát a pozitív diszkrimináció az, ami fontos. Ebben az esetben, biztos úr, itt egy intézményről van szó, egy olyan intézményről, amelyet az említett állam hozott létre, több mint 50 éven keresztül működött, de a történet minden egyes alkalommal évente megismétlődött. És az év végén nem kapnak már támogatást, ez pedig a politikai nyomásgyakorlás egy formája. Ön is tudja, hogy szükségünk van a túléléshez konkrét pénzügyi intézkedésekre. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen. Tökéletesen megértem az ön aggájait. Azonban az Európai Bizottságnak nagyon világos szabályok alapján kell működnie, amelyeket különösen a költségvetési kifizetések területén nagyon szigorú szabályok határoznak meg. Éppen ezért korlátozottak a lehetőségeink abban, hogy ezt a szlovén színházat európai szinten hogyan tudnánk támogatni. Az Európai Bizottság pénzügyi tekintetben csak akkor tud nekik támogatást nyújtani, hogyha ennek a színháznak a vezetősége együttműködést kezdeményez és hoz létre a szomszédokkal, és olyan kulturális programokban vesz részt aktívan, amelyeket jelenleg az Európai Bizottság futtat. Azt hiszem, hogy ez nem csak a színháznak lenne előnyé, válna előnyére, hanem azoknak a partnereknek is, akikkel ez a szlovén színház a jövőben esetleg együttműködne. Az Európai Bizottság ebben az esetben természetesen akkor egy pozitív szemmel tudná megvizsgálni azt, hogy hogyan tudnánk támogatni a szlovén színházat finanszírozási, azaz pénzügyi szempontból is. Tehát ehhez arra van szükség, hogy európai szintű együttműködésben vegyen részt. Bizonyára tudják, nincsen olyan költségvetési tétel, ami az ilyen jellegű projekteket finanszírozná, Azonban tökéletesen megértem azt, hogy mi váltotta ki a vitát ezzel a témával kapcsolatban. A vita nagyon gyakran az ilyen témákban igen élénk, hiszen a nemzetiség, a nemzeti nyelv kérdése mindig olyan, amelyel az Európai Parlament nagyon is jogosan foglalkozik. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer a kérdését. Elnök, köszönöm, biztos úr. Kollégák, a kérdésekre szánt időnk lejárt. Köszönöm szépen a biztos úrnak, hogy jelen volt és válaszolt nekünk. A továbbra is nagy érdeklődéssel várjuk majd az önnel való együttműködést. Köszönöm. Folytatjuk az ülést, és a napirend értelmében